A francia köztársaság illetékes hatóságai két kérést továbbítottak hozzám, Steve Briaris és Sophie Montel vonatkozásában a Nonteri bíróság vonatkozásában. A szabálynak megfelelően a